képviselőknek a hozzászólást. Holnap 12-kor szavazunk erről a jelentésről. Következő vita, Delange asszony jelentése az élelmiszerválságról és az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról. a szó. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, terwijl... Köszönöm szépen, elnök úr. A legtöbb kolléga minden bizonyal éppen a vacsoráját fogyasztja, én azonban mégis kitérnék az élelmiszer csalás rendkívül fontos témájára, holnap szavazunk erről. Szeretném megköszönni a különböző frakcióknak és az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködést. Sikerült így elkészítenünk a jelentést, az együttműködésnek hála, és sikerült elfogadtatni a Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságban. Több-több, sok-sok botrányra került sor az élelmiszerbiztonság területén, így most az Európai Parlamentben is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A legfőbb probléma az, hogy nincsenek összehasonlítható adataink, amelyek alapján felmérhetnénk azt, hogy milyen a jelenség mértéke. Vannak bizonyos akadémiai munkák erre vonatkozólag, az Europol munkájának köszönhetően és az érintett ágazatok által szolgáltatott információknak köszönhetően azonban tudhatjuk, hogy egy létező problémáról van szó, több milliárd eurós összegekről van szó, hatalmas összegek forognak kockán, és egyesek szerint a szervezett bűnözés is tevékenyé vált az élelmiszercsalás területén. Első követelésünk azonban az, hogy mindenképpen fel, jobban fel kell mérni, hogy milyen horderei, nagy horderejű problémáról van szó. Szemben az USA-val az Európai Bizottság nem készített fogalom meghatározást az élelmiszercsalásra vonatkozólag. Fontos, hogy ez mielőbb megtörténjen a jelentésben, erre vonatkozólag megtesszük az első lépést. Emellett az élelmiszercsalás területén egyelőre nem születtek meg a szükséges lépések, sok esetben a nemzeti hatóságok sem tették meg a szükséges lépéseket, főként akkor, hogyha nem volt követ, közvetlenül hatással egy-egy eset a közegészségre. Az élelmiszer csalásnak nagyon sok fajtája van, sok esetben a pénzügyi haszonszerzés szellemében a rendszert kijátszák az, a bűnözők, és ezáltal megrendítik a fogyasztók élelmiszerekbe vetett bizalmát. Az én hazámban például a fogyasztók egyharmada gondolja úgy, hogy a címkézés nem érdemel hitelt. Ez úgy gondolom egy nagyon súlyos probléma. Fontos, hogy minél több vizsgálódás, vizsgálat történjen, és hogy a szankciók is határozottabbá váljanak. Ami a lóhús botrányt életi például, négy vállalat volt érintett, és ezek közül három vállalat Írország határain kívül követte el a bűncselekményt így csak büntetőjogilag csak egyetlen egy vállalkozást tudott volna megbüntetni az ír állam Írország határain belül. A címkézéssel történő visszaélések révén azonban hatalmas haszonra tehetnek szert a bűnözők, ez is jól mutatja, hogy lépésekre van szükség, hiszen sok esetben a szankciók sokkal alacsonyabbak, mint a nyereség, amelyre szert lehet tenni a csalások révén. Aztán intelligensebb ellenőrzésre is szükség van. Nem elég, ha, hogy többet ellenőrzünk, és több pénzt költünk az ellenőrzésekre. Látható, hogy a tagállami felügyelő szervek takarékoskodnak, de nem, elég, nem elég a megfelelő források biztosítása, hanem egy új megközelítése van szükség. Dánia és Olaszország például élen jár ezen a téren. Aztán fontos, hogy a bizottságnál létrejöjjön egy új korai előrejelző rendszer. A 28 tagállami ellenőrző mechanizmust emellett jobban össze kell hangolni annak érdekében, hogy egész Európát lefedjék. Jobb e- információáramlásra van szükség az egész élelmiszerláncot illetőleg, amely magában foglalja a különböző kereskedőket és végül a szupermarketeket is például. Fontos tehát, hogy az egyes elemeken javítsunk, de gyakorlatban ez eddig, eddig nem sikerült, és a vita során, a viták során várhatóan a jövőben főként a húsról lesz szó. Maga a származásra vonatkozó megjelölés maga nem szavatolja azt, hogy nem történhet csalás, ezen túlmenően azonban gondoskodni kell arról is, hogy a fogyasztók jobban elgondolkodjanak az egyes hústermékek összetételéről például. Tehát főként a hústermékek területén fontos az ellenőrzések megfelelő végrehajtása, de szükség van hatástanulmányokra is mindenek előtt, hogy elkerüljük, hogy olyan lépéseket tegyünk, amelyek túllőnek a célon. Köszönöm még egyszer a kollégák együttműködését, és érdeklődéssel várom a holnapi szavazást. Köszönöm, mondja az elnök Eszelje asszony következik. Köszönöm szépen. Igazából a lóhús volt ennek az egésznek az alapja. Azonban eh, nagyon jó dolog volt az, hogy eh, itt mégiscsak a szerkezeti problémákra irányítják a figyelmet az egész Európai Unión területére. Pillanatnyilag az élelmiszer biztonság sokkal magasabb szinten van, mint korábban. Az emberek eh, sokkal kevésbé szenvednek élelmiszer mérgezésben. Azonban a címkézés, a jelölés nagyon gyenge, hiszen tudnunk kellene az eredetet, hogyan, hol szállították azt az anyagot, de igazából a gazdasági érdekeket veszik csak figyelembe. Például Európában elég gyakran előfordult az, hogy újra címkezték a lefagyasztott ételeket, és ebből viszont igen kár is okozott. Tehát azt javasolnám, hogy sokkal jobb felügyelet kellene csinálni, sokkal jobban kellene ellenőrizni, és így nagyon jól követelik ezeket az intézkedéseket a jelentésben is. Köszönöm szépen. Picula úr. Thank you. Köszönöm, elnök úr. csak támogatni tudom a jelentést az élelmiszerválságról és az élelmiszerláncban elkövetett csalásokról szóló jelentést. A bizalom visszaállítás rendkívül fontos, hiszen a bizalma teljesen tönkretette, lerombolta a lóhús botrány. Az élelmiszerláncban elkövetett csalások rendkívül sokrétűek a jogalkotási eszközök végrehajtása nem megfelelő. Horvátország ele megerősítette a húsimport ellenőrzését, de hát ma az Európai Unióra teljes mértékben nyitottak vagyunk. A horvát fogyasztók bizalmas sérült. A hal, hal és más hústermékek nagyon sokszor csalomodon kerülnek be a horvát piacra. Támogatjuk azt, hogy szigorúbbak legyenek az ellenőrzések, és harcoljunk a csalások ellen ebben a szakipari ágban. Tomasica asszony Az élelmiszer láncolatban bekövetkező csalás egy olyan visszaélés amelyel szemben határozottabban fel kell lépnünk. Az efféle csalások megrendítik a bizalmat a közös piacba fektetett bizalmat, és veszélyeztetik a polgárok egészségét is. Az alacsonyabb jövedelműek és azok, akik nem tudnak nagyobb összeget élelmiszerre fordítani, ennek következtében tehát jobban eltermett az élelmiszercsalás, és emellett a problémát súlyosbították a nem elégséges ellenőrzések, főként az élelmiszer láncolat egészében, illetve annak bizonyos elemeiben, amelyek, amely elemekben nem lehet megfelelő felügyeletet biztosítani. A különböző élelmiszerek gyakran nem versenyképesek, hogyha megfelelnek a magas normáknak, mert kistermelőkről van szó ez esetben. Úgy gondolom, hogy azonban támogatni kell őket, hiszen nagyon fontos szereplői a piacnak, és segítenek megerősíteni a bizalmat. Kelly képviselő, köszönöm szépen, nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, hiszen sok-sok botránynak lehettünk tanúi ezen a téren. Írországban például tanúi lehettünk a lóhús botránynak, erről szólnék néhány szót. Látni kell, hogy a hatóságoknak hála sikerült felismerni a visszaéléseket, és aztán az Európai Uniós tagállamok felléptek, és ezáltal sikerült csökkenteni a károkat, és remélhetőleg sikerült biztosítani ezt is, hogy ez többé ne forduljon elő. De vannak tanulságok, amelyeket le kell vonni, amikor a szankciókról beszélünk. Fontos, hogy a jelenleg meglévő szankciókat megduplázzuk, megháromszorozzuk, vagy négyszeresére emeljük őket, úgy gondolom ez egy nagyon fontos lépés lenne. Továbbá nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a folyamatokra, a körültekintőek legyünk, és a megfelelő címkézés a harmadik. Megfelelő címkézésre van szükség, amely a nyomon követhetőséget lehetővé teszi, ezt minden egyes termékre ki kellene terjeszteni. Köszönöm. Um. Köszönöm szépen. Öt évvel ezelőtt hagytam abba a húsevést, ezt csak úgy hozzátenném, úgyhogy nekem ez egy eléggé elméleti vita. Děkuji, pane předsedo. Až kvůli skandálu s koňským masem a jeho rozsahu se snad... Köszönöm szépen. A lóhús botrány úgy tűnik kezd megoldódni, de most további problémákkal találkozunk, többi problémával találkozunk a, az élelmiszerláncban. A feliratozással, címkézéssel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy a, az élelmiszerek eredetével, tartalmával kapcsolatosan pontos információt tartalmazzanak ezek a címkék. Az eredet megjelölés nagyon fontos problémakör, ezt még nem oldottuk meg megfelelően. Valaki rámutatott arra, hogy kétféle minőségi színvonalon találkozunk élelmiszerekkel az Európai Unióban, és ez összezavarja a fogyasztókat is. A bizottság eddig még nem lépett fel kellő súlyjal ami ezeknek a termékeknek a minőségét és biztonságát illeti, az árpreferenciák kérdését is meg kell vizsgálni, és a, az élelmiszerek minőségét biztosítani kell, biztosítani kell ugyanakkor a fogyasztók bizalmát és az élelmiszerekbe vetett bizalmát. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Köszönöm szépen, most megadom a szót Ferreira úrnak. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt években több csalás eset lehetünk tanúi az élelmiszerláncban, azért, mert a működő ellenőrzési rendszerek nem voltak megfelelőek. Lóhúst árultak, marhahús gyanán, dioxinnal fertőzött mérgezett hústermékeket dobtak piacra, klónozott állatok illegális módon ö, kerültek az emszállázba, alkoholos vagy organikusnak feltüntetett, de nem organikus termékek kerültek a piacra. Ezek alássák az alapelveket, a közegészségügyet, a fogyasztók bizalmát alapjában rendítik meg. Ez nem csak ellenőrzési és szabályozási hibákat világít meg, hanem az egyre fokozódó reguláció, liberalizáció az igazi bűnös az élelmiszer és a mezőgazdaság területén. Az élelmiszerláncban az intenzív termelés a nagy agrogazdaságok, agrovállalatok a hajtják a vizet, és a kistermelők nem kapnak teret, és ha nem ellenőrzik ezek a nagy vállalatokat, akkor egyre többén esetnek lehetünk tanulni.

E, szombat délelőttönként. köszönöm. Thank you very much, Mrs. Morvai. Köszönöm, Morvai asszony. Most pedig Petrovics asszonyi a szó. The EU has... Az EU. Az, az e EU mindig hangsúlyozta az élelmiszer biztonság és fogyasztóvédelem prioritását a politikák területén. Ugyanakkor a mostani élelmiszercsalások nem csak ezeket az értékeket adják alá, hanem potenciálisan az emberi egészséget is. A fogyasztóknak biztosan kéne tudniuk, hogy az, amit a polcon találnak, látnak, az, és annak a címkéje megfelel a tényleges tartalomnak. Vannak jelentős ezzel lépések, ám továbbra is döbbenetes az, hogy egyes vállalkozók mit tesznek, mit képesek megtenni annak érdekében, hogy növeljék profiljukat. Az élelmiszer termékek nem megfelelő címkézése az egyik ilyen példa. Bár ezek elszigetelt esetek általában, ám ha egy-egy ilyen csalást felfednek, az nagy hatással van a fogyasztó gondolkozására. A fogyasztók azt akarják, hogy átfogóbb, mérehatóbb ellenőrzése történjen a piacnak, amely végső soron megelőzi az ilyenfajta csalásokat majd. Thank you very much. The last... Köszönöm szépen az utolsó spontán hozzászóló Borzan asszony. Svinsko meso u prodaji kao govedina, lažno maslino lóhúst árulnak, marhahúsként, olívaolajat hamisítanak, illetve lejárt terméket frissként árulnak. 2014-ben az Európai Parlamentben nem erről kellene vitát folytatnunk, de kénytelenek vagyunk rá, mert a fogyasztó védelem szintje sosem volt alacsonyabb az élelmiszer ágazatban. Az Egyesült Államokban van általános meghatározása az élelmiszer csalásnak, az EU-ban viszont viszont nincs, csak egy 2002-es rendelet mondja ki, hogy a címkézés, a reklám, a kiszerelés, a csomagolás nem vezethetik félre a fogyasztókat. Az élelmiszer csalás definícióját ki kellene terjeszteni oly módon, hogy azonos minőségben lehessen hozzájutni az élelmiszeripari termékekhez Kelet- és Nyugat-Európában. Mindenképpen üdvözöljük ezt a jelentést, és ösztönözzük az Európai Bizottságot, hogy állítsa le ezt a spekulációt. Most pedig Potocsnik biztosnak adom meg a szót, mondja az elnök. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani Langen asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Kemény munkát végeztek a jelentés elkészítésekor. Az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy az csalás elleni küzdelem prioritás, hogyha fenn akarjuk tartani az élelmiszerbiztonság magas szintjét, illetve az élelmiszerbe vetett bizalmat az EU piacán, ugyanakkor az európai élelmiszer ipar versenyképességét. Több kezdeményezést is tett már az Európai Bizottság a tavalyi lóhús csalás feltárása után. Nagyon fontos, hogy jobban odafigyeljünk az élelmiszer csalásra, illetve javítsuk a tagállamoknak a képességét lehetőségét, hogy eh, megelőzzék, feltárják, eh, illetve szankcionálják az élelmiszerláncban eh, előforduló csalásokat. A 28 tagállam és a bizottság együtt próbálja megtalálni a megfelelő koordinálási módokat az EU-ban egy elkötelezett csapat, team állt fel a főtitkárságon a fogyasztóvédelem témájában. Az Európollal és más ügynökségekkel együtt igyekszünk a megfelelő stratégiát kialakítani. További kezdeményezéseket is előkészítünk. A tavaly márciusi 5 pontos akcióterven felül elmondhatom, hogy a jelentés ajánlásaival teljesen összhangban állnak azok a területek, amelyeket fontolásra ajánlunk. Második fordulója kezdődik most a rejtett lóhús feltárásának, és a jövőben a további eh, kezdeményezések eh, előkészítéséhez is gyűjtünk eh, anyagokat. Ami a, a hús eredet címkézését illeti, az új jogszabályban, ami az élelmiszerről tájékoztatja a fogyasztókat, illetve szabályozza, új rendelkezések várhatók, illetve a bizottság most fogadott el egy új rendelettervezetet, miszerint a sertés, a juh, a kecske és a baromfi esetében szigorodik a címkézés December 17-én fogadtuk el ezt a kezdeményezést. Ugyanakkor fel kell ismernünk azt is, hogy az ilyen intézkedések nem mindig tudják megakadályozni a csalást a lóhús botrány akkor is előfordulhatott volna, hogyha a származás eredet megjelölése már kötelező lett volna. December 18-án ezért két jogalkotási javaslatot fogadott el a bizottság az állatjólétről és a klónozással kapcsolatos etikai szempontokról. Az első javasolt irányelv a tenyésztett állatoknál a klónozást betiltaná, illetve a klónozott állatok importját is tiltaná. A második javasolt irányelv viszont a klónozott állatokból származó hús és tej EU piacra való bejutását tiltaná meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A szavazás holnap kerül sorra 12 órakor. Most pedig lépjünk tovább a Stenbrook jelentésre, amely a munkahelyi ellenőrzésekről, munkaügyi ellenőrzések hathatós mi voltáról szól.